So if I can call the meeting uh, to... Akkor kezdjük meg az ülés. Ma én elnöklöm, mert elnök asszonyunk a, a Telekom téma három oldalú triológusában dolgozik, úgyhogy én elnöklök. A hetes napi ponttal kapcsolatban azt kértük, hogy hala, kérték, hogy halasszuk el elfogadják? Ez a belső piac szabályozásának javítása. Ezt kérték, hogy halasszuk el. Elfogadható mindenki szemben, elhalasszuk? Látom, bologatnak. Jó, akkor ez így lesz. Hetest, akkor lekerül napirendről. Ezen kívül kérdem, hogy elfogadható a napirend? El. Jó. Megyünk tovább bejelenteni valók, üdvözölni szeretném azokat, akik bennünket a webtévén néznek. Nagyszerű, hogy élőadásban nézhetnek bennünket. Mi vagyunk a Digitális Belső Piacra Felelős Szakbizottság, annál jobb, hogy minket digitálisan lehet nézni. Ben az elektronikus applikációt illetően megkapták a, az ülés dokumentumokhoz való hozzáférést. Megyünk tovább. Következő napi rendi pontunk a június 4. ülés érzőkönyvének elfogadása. Kérem, kérdezem, hogy el lehet elfogadni ezeket. Ha bárkinek ellenvetése van, akkor most lehet jelezni. Nem látom, hogy lenne. Akkor elfogadatnak tekintjük a érzőkönyvet. A triológus és egyéb események legfrissebb hírei a következők. A munkacsoport, amely a szerzőjogok és a szellemi jogok érvényesítésével foglalkozik, e, ülést tartott június 23-án. Ennek a témája az audiovizuális ágazat volt. Aztán voltak olyan előadók, szerzők, illetve a, finanszírozással foglalkozó emberek, határon átnyúló fogyasztói kérdésekkel foglalkozó tudósok, szakértők tárgyalták a témát, melyben mutatta, mennyire összetett ügy ez, mennyire sok ágazatot érint, és az ágazatokon belül is nagyon komplex kérdések ezek. Aztán a, a, az ágazat finanszírozásáról, a filmiparról, a szerzőkről sokat hallottunk, forgatókönyvírokról, és a határon átnyúló ügyekről. Ezekkel foglalkozni még. És aztán a kutatói oldalról is föltártak mélységében kérdéseket. Nagyon sokat kell tenni még. E fórumon is elhangzott, Júlia, aki a jogi szakbizottságban követi a témát is, megjegyezte, hogy a szerzői jogvédelemmel foglalkozó javaslat januárban várható jövőre, ugye? Nem tudom, bólogatsz, tehát a dolgok még formálódnak, és némi csúszás is van. Persze jobb, ha végig gondoljuk őket, mint ha elkapkodnánk. De hát ja, december helyett januárt hallunk, de lényeg az, hogy végül megszületik majd a jogalkotási javaslat. A következő ülése a munkacsoportnak csütörtök reggel lesz. Én nem tudok elmenni. Egyik póttag lesz jelen. Nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk ott legyen, aktív legyen. Ezt is kommentálják. Fontos része a munkának A reform előkészítésében. Van még más? Julia esetleg hozzáfűzni valamit? Just to add perhaps uh, that uh, the meeting on Csak annyit, hogy a csütörtök reggeli ülés témája a panoráváról lesz, uh, annak a témának szenteljük, illetve illetve uh, egyéb kérdések. Jó lenne, hogyha mi hamarabb kineveznék azt a szemét, aki, aki képviselni fog minket, ami pedig az ütemtervet illeti. Nem tudom, hogy van-e itt valaki a bizottságtól. Nem látunk senkit, mondja az elnök. A januári időpontra egyébként ma reggel kaptam eh, értesítést, de jó lenne, hogyha sűrűben érkezne az információ. Ha jól sejtem, akkor minden egyes frakcióból van, lesz itt valaki, Dan itt van. Ő gyűjti ezt az információt, és tudom, hogy más kollégák is kineveztek helyettesít, helyetteseket. A panorámáról lesz tehát szó. Jó lenne, hogyha minél többen öt lennének kedden délelőtt. Nekem sajnos Glasgow-ban kell lennem akkor, elvileg az volt a terv, hogy szerdán lesz az ülés, aztán, akkor, aztán elhalasztották csütörtökre, de én már nem tudtam törölni az előző programokat. Ez így jó lesz? Jó, köszönöm. A következő napi rendi pont. Munkacsoportok, rosszoló beszámoló. Azt hiszem, ezt halasszuk el, egy, el kéne halasztani egy kicsit, mert még nincs itt a kolléga. Nézzük a fókák kérdését akkor. Ki ennek az illetékese? Schwab úr. Parancsolja. Thank you so much, uh, Chairwoman. Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondjam, hogy Buszaj úr, kollégánk rendkívül keményen dolgozik ezen a kérdésen, de nem tudott majd tenni sajnálatos módon, és arra kért engem, hogy osztak meg néhány információt önökkel arról, hogy a múlt csütörtöki trialóguson milyen döntések születtek. Elmondta, hogy tájékoztatna bennünket arról, hogy múlt csütörtökön volt az első trialógus ülés, és a tárgyalásokat már le is lehetett zárni, nagyon rövid ez a dokumentum, és ezért sikerült ezt le is zárni. Már az első találkozó nagyon bizakodó, és remélhetőleg a szerdai koreper ülés után jó híreket kapunk majd a tanácstól. Itt igazából itt csak egy WTO szabály átültetéséről van szó, amit eh, az Európai Uniónak meg kell tennie. Maga a megállapodás az figyelembe veszi a WTO szabályozást, az eh, rm e et illetve a kivételeket figyelembe veszi. A kivételekkel kapcsolatban a végső szövegben lesznek új kritériumok, amelynek értelmében a a benszülött vadászatból származó fóka termékeket piacra lehet bocsátani, és bizonyára emlékeznek arra, hogy erről már beszéltünk 2008-ban. Itt nem arról van szó igazából, hogy Eh, itt eh, a eh, bennszülött népesség napi életre foglalkoznánk, hanem itt arról van szó, hogy mi történik a vadászatból származó termékek piacadobásával, És úgy gondolom, hogy a tanács támogatni fogja ezt, és ezzel a támogatással ez lehetséges lesz. Ez szerintem jó hír, és igazából ez megerősíti azt, amit, amiről maga a szakbizottság is szavazott néhány héttel korábban. Köszönöm szépen! Kívánna valaki még valaki hozzászólni a fókák témájában? Szerintem nagyon jó munkát végzett a buszoly úr, jó, hogy a megállapodás, és holnap eh, kerül ez a koreper elé, és hogyha erről döntés születik, akkor majd júliusban tudunk erről szavazni. Tehát nagyon gyors az eljárás ebben az esetben, nagyon fontos a megállapodás ebben az esetben, mert rendkívül sürgető volt az utánterv a VTO miatt is. Senki más nem kíván beszélni a fókák témájáról, ezért egy kis szünetet tartunk, háromnegyed négyig, amikor a szavazást megkezdjük. Korábban már előtt volt az, hogy hamarabb kezdtük, de akkor az problémát jelentett. Tehát háromnegyed négykor találkozunk a szavazáson. Can we sort of start? Elkezdhetjük. Bear with me, colleagues. We're right in the middle of what might be the. Lehet, hogy most épp zajlik az utolsó trialógus a távközlési csomaggal kapcsolatban. A roamingról is beszéltünk. Nem sikerült még a semlegességről megalapodni. Gyorsan szavaztatnék, aztán pedig vissza mennék. Nem tudom, hogy elegendő képviselő van-e itt ahhoz, hogy szavazhassunk. Igen, akkor meg is kezdhetjük a szavazást. Köszönöm Katrinnak, hogy beugrott helyettem. Most a közúti járművek kibocsátásának csökkentéséről szavazunk, Tunon Hohenstein jelentés, 41-es módosító mellett ellene tartózkodik, akkor e, elvetettük, 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 42-43 mellette ellene elutasítottuk, 6-os mellette ellene elfogadtuk, 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 45 mellette, ellene, elfogadtuk a szóbeli módosítóval, 46-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, 47 eh, szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 48 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, 49 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, 50-es mellette. Ötven es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 52 mellette, 52 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 53 mellette. Ez 53-as jön, 53-as mellette ellene tartózkodik. 53-54-es volt együtt, mindkettő elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 57, 56 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük az 56-ost. So 12 against 6. Elutasítottuk. A következő kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 9 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 10 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 60-61 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizhetnénk ezt is. A 60 és a 61-es módosítókat ellenőrizzük. Ugyanaz a többség, 12-en ellenzék, 7-12 az arány, elutasítva 63 mellett ellene tartózkodik, elutasítva 63 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 64 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 65 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 11 mellette ellene tartózkodik, elfogadva 66 mellette ellene tartózkodik. 66-os Elnézést, nem is kellett volna szavazni erről. 67. 67, 68, 69 blogban mellette ellene tartózkodik, elutasítva 70-es, 71 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 12 mellett, 72 okafogyatté vált, 73 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 75-ös mellette ellene, ez is okafogyottá vált. A 75-ös okafogyottá vált. Most akkor a 20-as módosító következik mellette. 20-as módosító. A 8-as oldal tetején mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21, 22, 23, 26, 29, ezeket visszavonták, ezért azokról is szavazzunk, amelyek talán nincsenek a listájukon. Grappini jelentéseket vonták vissza. Így a 25-ös következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, de szerintem inkább nézzük meg. Elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 27-est ellenőrizzük. Egy szavazat többséggel elfogadva, elfogadtuk. Most a 32-es jön, mondja az elnök. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Oka, e, nem elutasítottuk, a 32-est elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Elfogadtuk. 34-es, erről nem kell, 35-36 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 37 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 38 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 39 nem szavazunk erről, 4-es, erről sem, végső szavazás következik, név szerint. Plusz passed by 20 with 9 against. 29 arányban elfogadva gratulálunk a jelentés készítőnek.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 Várjuk a jelentéstevőt. András, te veszed át? Parancsolj! A nagyon jó, fantasztikus megoldás. A robotika témájában az előadó még nincs itt. Andrásnak adom át a 2016-os költségvetés jelentését. Köszönöm szépen, elnök asszony! mint korábban mondottam, legyünk arra figyelemmel, hogy itt a, az egyes diszkusziós pontok egymás utánsága olyan koherens kell legyen, hogy bárki, aki beleolvas, követni tudja. Majd a koordinátorokkal meg kell beszélni. Gálpelc kollega nem tudott eljönni, mert késett, késik a repülője, ezért kért engem, hogy a költségvetés, 2015-ös költségvetés tájában elfogadt álláspontját ismertessem. Angolul fogom elmondani, mert hogy angolul kapta meg a szöveget is. Gápelt asszony a 2016-os költségvetés második szakaszáról írt egy második tervezetet, és a módosítókat is értékeli. jó, ismerjük a bizottság számadatait, erre számadatokra kell a tervezetünket alapoznunk. A legtöbb sorral nincs gondunk, az IMKU például növekedésről tett jelentés, ami jó hír számunkra. Az előző jelentés, illetve a véleménytervezet fő prioritásai továbbra is fennállnak, az belső piac prioritás továbbra is kulcsfontosságú prioritás marad, a gazdasági növekedés elősegítése tekintetében egész Európában, ezért frakcióm továbbra is azt kéri, hogy erősen koncentráljunk a belső piac kormányzására, mert a növekedés motorja lehet Európában. Ezzel egy időben a fogyasztóvédelem is kulcsfontosságú prioritás kell maradjon, megfelelő költségvetés kell hozzácsinálni ahhoz, hogy a, a fogyasztók átlátható piacon ö, tudjanak bizalommal mozogni fontos, hogy a bizottság elfogadható számotokat álljon elő. Gápelt asszony véleménye szerint egyensúlyban levő költségvetésre van szükség ahhoz, hogy a Vám Unió működni tudjon és csalás ellen fel tudjunk lépni. A költségvetésben jelentős növekményeket látunk e területen, ezeket üdvözli a képviselőasszony, és fenné szeretné tartani. Ugyanakkor lényegi kérdésekkel is foglalkoznunk kell, először is az előzetes intézkedés a eh, Single Market Fórum tárgyában. A jelentős tevő azt úgy gondolja, hogy ebben a kérdés, ez a kérdés a mi szempontunkból egységességet teremt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a fórum állandó finanszírozására szükség van, jelenleg ezt a parlament és a bizottság együtt szervezi, valamint a tanács elnöksége. Ugyanakkor világos az is, hogy a szervezeti oldal Európai Bizottság oldalánban. A jelentős eh, e fórum fontosságát hangsúlyozza, mert ez az, ami az állampolgárokat, a stakeholdereket, a vállalatokat, a fogyasztóvédelmi szervezeteket, kormányokat és az EU intézményeket egy fórumon szervezi össze, hogy a jogszabályok átültetése, végrehajtása, és általában a belső piac összevedelése megvalósuljon. A jelentőstevő figyel emlékeztet arra is még, hogy az utolsó éve az előkészítésnek ezért az új jogalkotási javaslat el kell inteni a bizottságnak, annak érdekében, hogy folyamatosságot biztosítsunk e nagyon fontos témában a belső piacon. Végül a jelentős tevő a Szonya pilot projektek tárgyában szeretne egy érvet kifejteni. A szakbizottságunk egy új finanszírozási javasolt a digitális belső piacon a fogyasztók felkészítése, helyzetbehozása ez egy nagy ö, ö, ismertető kampány, információs kampány, hogy a fogyasztók tudják, milyen kihívásokat jelent és lehetőségeket az elektronikus kereskedelem. Mivel hát aztán nem említi meg a további projekteket, mert ezek csak a kollégák egyeztetés után kerülnek majd napirendre. Tekintet arra, hogy nagyon kevés információnk van a e projektek helyzetéről, a jelentéstevő asszony szeretné meghívni a bizottság képviselőit, hogy mutassák be, hogy áll a helyzet e projektek tekintetében itt a szakbizottság előtt. Végül az árnyékeladók ajánlását követve Gápeszni asszony Krisztin Schreiber asszony kéri fel a bizottság részéről, hogy a pilot projektek és a Single Market Fórum tárgyában véleményezze álláspontját. Ez nagyon értékes lesz a jelentéstevő számára. Ezt erre kért Gálpec asszony, hogy önöknek közvetítsem, és most szeretném a árnyékozók és a kollégák véleményét meghallgatni az ő nevében. Ránézek az árnyék jelentéstevőinkre. A szocialisták részéről nem látom az árnyék jelentéstevőt, csak a koordinátort, Evelyn. Igen, köszönöm szépen. Maria Gabini nevében elnézést kérek. Nem tudott idejönni Brüsszelbe ezen a héten, mert nagyon sürgető kötelezettségei voltak otthon és ezért kért meg engem arra, hogy képviseljem őt ma, és először is azt szeretném mindenkivel tudatni, hogy nagyon örül annak, hogy nyílt, jó együttműködés volt a jelentés készítőjével, Gápelt asszonynal, és nagyon nyitott volt. Amit Gápelt asszony javaslatként kidolgozott, az egy nagyon jó alap, és nagyon holisztikus megközelítésű javaslat ez, amelynek alapján tényleg jól lehet majd munkálkodni. Néhány területet Schwab kollega már kiemelt. Grappini asszony szeretne hangsúlyt helyezni erre a költségvetési sorra az új kísérleti projekttel, amely a digitális belső piac információnak fejlesztéséről szól. Ezt nagyon jó ötletnek tartja, nagyon jó nyomonkövetése annak, amit elkezdtünk 2005-ben, tréning a KKV-król és a fogyasztói jogokról a digitális időszakban. A, nagyon fontos az, hogy a fogyasztók és a KKV-k is megfelelő információról rendelkezzenek az elkereskedelemről, az internetes kereskedelemről. Ez nagyon fontos szerintem. Grappini asszony ezen kívül úgy véli, hogy szinte már nem is tud semmit se hozzáfűzni a javaslathoz, csak néhány apróságot, de ezek igazából a javaslatot, Gápelt asszony javaslatát nem változtatnák meg egyáltalán, ez csak néhány kiegészítés, vagy egyértelművé tevés lenne ez. Tehát mi szociáldemokrataként nagyon elégedettek vagyunk ezzel a javaslattal. Thank you, Evelyn. Köszönöm, Evelyn. Az ECR a tevője következik. Dan. Köszönöm szépen pont visszaértem. Mi úgy véljük, hogy általánoságban ez egy jó javaslat. Nagyon örülünk, nagyon meg vagyunk elégedve a raportőr munkájával, de van itt még egy dilemma. A mi frakciónk abból indul ki, főleg a mi delegációnk, hogy ne legyenek új kísérleti projektek, ne legyen új kiadás. De azt hiszem, hogy jó a javaslat, mit letett az asztalra a jelentéstevő. A reálgazdaságot támogatja a KKV-ket, a munkahelyteremtést a privát ágazaton keresztül. Ezeket a célokat mi mind támogatjuk. Azt hiszem, a legtöbben itt most egyetértünk abban, hogy a belső piaci intézkedésekre több pénzt kéne szállni. Nagyon fontos megtenni ezt, de máshol, viszont megtakarításokat kell tenni a költségvetés más old részein. Ez nyilván eléggé lehetetlen, mert minden szakbizottság ugye védi a saját területét, de ezt a véleményt támogatjuk, konstruktívan fogunk szavazni, és azt hiszem, hogy lesznek majd ötleteink ezzel kapcsolatban, de nézzük meg, hogy a költségvetésben hol lehet megtakarításokat elérni, hol lehet tehát pénzeket átcsoportosítani, hogy minél többet költsünk belső piacra. Köszönöm. Köszönöm. Alde. Dita. Köszönöm. Elnök asszony, megismétlem, amit múlt hónapban mondottam. Nagyon örülök ennek a véleménynek, és egyetértek vele. Módosítóimat majd a formális véleményre vonatkozóan terjesztem be pilot projekttel kapcsolatban remélem, hogy a frakciók támogatják, és a költségvetési kollégákat is tájékoztatjuk arról, hogy, hogy, támogatni, hogy támogassák majd a költségvetési tárgyalások során ezeket. Köszönöm. Köszönöm. Dita, mást nem látok. Árnyék előadók köréből jelentkezni. Nem tudom, hogy a zöldek, a GUE vagy az FDD részről van-e valaki. Van-e még valaki, akkor az ernyelködókon kívül Róza. Köszönöm. Nem csak az árnyék eladóknak, hanem a többiek részéről is nagyon nagy öröm volt együtt dolgozni Gápászni asszonyjal. Ebben a véleményben. Két pont van, ami különösen érdekes számomra, az egyik hogy nagyon hálás vagyok ezért, hogy azért, hogy az ODR számára van pénz, és fontos, hogy ezt fenn is tartsuk, mert hogy nagyon nagy várakozás övezi ezt a témát. Az Európai Bizottságban elég nagy bizonytalanság, van -e elég pénz e- erre az eszközre. Szerintem legyünk éberek, hogy fenntarthassuk a támogatását. Aztán örülök annak is, hogy az Egység és Belső Piaci Fórum is e- fennmarad, arra bátorítok mindenkit, hogy vegyen részt az előkészítésbe, mert elég korán ne az Európai Bizottságra maradjon ez egyedül, a digitális belső piacot illetően is előbb kéne elkezdeni. És van egy gondolat a képzésről, oktatásról, azt hiszem a hetes pont volt ez, a belső piaci fórum kell, hogy nyomás gyarogoljon. Mert maga a rendezvény önmagában is egyfajta tájékoztatási eszköz, vagy esemény, egyfajta promóciós reklámozása a belső piacnak, amelyel élhetnénk. És utolsó gondolatként azt szeretném elmond, feltenni kérdésként, hogy nem kéne végig gondoljuk azt, hogy amikor módosítókat terjesztünk be, több pénzt szálljunk általában az informálásra, a belső piacról szóló tájékoztatásra, mert az állampolgárok nagyon kevés ismerik ezt. Nem ismerik az eszközöket, például, hogy a szolvit ott van a költségvetésben, de nagyon kevés a pénz arra, hogy a szolvitot úgymond reklámozzuk. Túl kevés európai polgár használja ezeket az egyébként rendelkezésre álló eszközöket a belső piacon, tájékoztatáshoz kötésben értve. Elmélem, tehát ez jó helyzet, jó lehetőség az arra, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, Róza. Körbenézek, hogy jelentkezik-e még valaki. Úgy látom, nem. Jó. A bizottság képviselői viszont itt vannak, ha jól tudom. Akkor ők következnek. Itt van a jelentéstevő is. Most hallgatjuk meg a bizottság véleményét. Megvárjuk, hogy helyet foglaljon a jelentéstevő. Tudom, kicsit gyorsan dolgoztunk. A bizottság következik. Frau Vorsitzende, äh, Frau Köszönöm szépen. A kollégám nevében elnézésüket kérem, hogy nem tud itt lenni, nem sokára érkezik. Úgy gondolom, hogy azzal kezdhetem, hogy eh, az egységes piaci eh, eh, fórummal a KKV-kat is beintegráljuk, és egy olyan eszközt fog létrejönni, amelyel információkat tudunk terjeszteni, és szinergiákat tudunk létrehozni. Ez azt is jelenti, hogy költségvetési szempontból szinergiákat kell létrehozni, és végleges döntéseket kell majd hoznunk a részünkről is, de mi nem látjuk a szükségességét annak, hogy egy új jogi alapot találjunk, mert szerintünk a jelenlegi eszközökkel is tudjuk azt garantálni, hogy az egységes piaci fórum megmaradjon így, ilyen formában, de sokkal inkább integráljuk ezt a KKV politikával, és ezért nem akar mindenkit az adminisztratív, részletekkel untatni, de így a DG Marktot, illetve a DG Enterprise-ot egyesítjük, ebbe próbálunk előnt húzni, és ez le fog csapódni az Egységes Piaci Fórumnál is. Köszönöm, elnök asszony. Thank you. I'm just going to hand... Köszönöm. A jelentéstevőnek adom meg a szót. Adtam egy kis időt, hogy kifújja magát. Nyilván sietve érkezett, parancsoljon. Köszönöm, bocsánat, hogy elkéstem. Több mint egy órát csúszott a járatom. Mondani minden um, árnyék előadónak, akik uh, együttműködtek velem a elkészítésében a a véleménynek, a jelentésnek. Nagyon jól sikerült együttműködni, és köszönöm nekik. Köszönöm azt is, hogy közösen tudtunk gondolkozni, mert ezáltal erősíteni tudjuk a mi közös álláspontunkat. Most egy picit sajnálattal hallottam a e, bizottságnak a véleményét arról, hogy a Single Market Fórummal kapcsolatos intézkedések e, nem folytatódnak úgy, ahogy mi szerettük volna, e, de várjuk azt, hogy hogyan fog ez a KKV-k intézkedések közé beintegrálódni. Nyilván ez fontos, csak nem szeretnénk, hogyha a prioritást eltévesztenénk, mert valójában számunkra az egységes piaci intézkedés együttesen fontos, és a, nem mindegy, hogy milyen szemüvegen keresztül nézzük ezt. Nyilván itt nem csak a KKV-król van szó, sokkal többről van szó, a fogyasztók is ott vannak, a nagyobb cégek is ott vannak. remélem hogy az egységes piaci fórumnak az összefoglaló jelentése helyesen fogja ezeket az arányokat tartalmazni mi pedig gérhetjük hogy figyelemmel fogjuk ksérni hogy semmi sem vesszen el abból a intézkedéssorból amit meg szerettünk volna valóstani akkor hogyha egy új jogalkotási javaslat talált volna elő a bizottság. Köszönöm még egyszer elnök asszony mindenkinek a munkáját, és elnézést kérek mindenkitől. I think oh, the commission would like to come back. Igen, a bizottságnak, úgy látom a bizottság még egyszer szót kér. Köszönöm szépen. Lehet, hogy rosszul fejeztem ki magamat. A Single Market Forum megmarad, csak azon vagyunk, hogy tartalmi és költségvetési szinergiákat hozzunk létre a KKV politikával. Nem lesz minden egyes rendezvény a Single Market Fórumon belül a KKV-kkal kapcsolatos, így teljes mértékben igaza van a jelentés készítőnek, nem ez a célunk, mi csak szinergiákat szeretnénk létrehozni, azért, hogy mind költségvetési, mind pedig tartalmi szempontból ezt a kérdést előre vihessük. Egyáltalán nem akarjuk a Single Market Fórumot bármilyen módon aláásni, nem szeretnék semmilyen fajta félreértést itt. Köszönöm. Oké, okay. Már van, köszönjük szépen ezt a pontosítást. Parancsoljon, Géphárt asszony. Én is szeretnék egy megjegyzést hozzáfűzni. Köszönöm szépen, hogy az Európai Bizottság világosabbá tette álláspontját. Ez nagyon fontos. Arról is emlékeztetnék, hogy ez a gondolat, ez a belső piaci fórum az Európai Parlamenttől származott annak idején, és egy jelentést is írt erről a kolléganőm, Tunon Hohenstein asszony, úgyhogy nagyszerű ötlet volt, köszönet ezért. Az is szép jó lenne ugyanakkor, ha most az Európai Bizottság nem magához ragadná az egész előkészületet, hanem már az elején is az Európai Parlamentet bevonná az előkészületekbe azért, hogy a ne csak az legyen, hogy a végén szabadtasson egy-két embert oda küldenünk, hanem továbbra is integráns részei lehessünk ennek a fórumnak. Fontos, és ez szerintem a Kán támogatni kell, Róza biztosan teljes mértékben egyetért ezzel. I see. Úgy látom, hogy a bizottság még egyszer szeretne valamit mondani, sőt, van egy új képviselő is itt a bizottságnak. Egy kicsit már előbbre járunk, mint ahol kellene. Szeretne ön is hozzászólni? Van még időnk. Ez nem árt. Igen, elnézést. A parlament elég nehéz bejutni, hogyha az ember ha az ember egy kerekes székkel érkezik, mert mindenhol autók parkolnak. Elnök, igen. Van még rá időnk, úgyhogy szívesen meghallgatjuk, amit mondani szeretne. Igen, köszönöm. Ha jól tudom, akkor az eszmecsére már lezajlott a költségvetési sorok témájában. A kollégám is elmondta, hogy megvizsgáljuk a különböző opciókat, de a DJ Markt és a DJ Enterprise összeolvadásával új szinergiákat próbálunk létrehozni. Megnézzük azt, hogy hogyan lehet újszerűen eh, állandóvá tenni az egységes piaci fórumot. Ez számunkra is olyan fontos, mint az önök számára. Úgy látjuk, hogy az elmúlt időszakban ez nagyon sikeres volt. Hogy bejöttem, lát, láttam, és azt hiszem Géphárt azt, hogy mondta, vagy hallottam, hogy a parlament mennyire magáinak érzi ezt az ügyet. Legutóbb Vicky Fordal és több más képviselővel volt egy eszmecser erről, több frakció is képviseltette magát. Örülök ennek, ugye nagy az érdeklődés, és remélem, hogy lesznek még olyan műhelymunkák, workshopok, amik ezzel foglalkoznak, illetve a holland elnökség is biztos vagyok benne, hogy szervez majd különböző eseményeket ebben a témában, és tudom, hogy vannak képviselők, akiket ez érdekel, tájékoztatni fogjuk majd őket. Elnök. Igen. Valóban. Ezt a fórumot mindenképpen támogatjuk. Ön említette a szinergiákat, a lehetőségeket, illetve arról, hogy friss információra van szükség ebben a témában. Köszönjük ezt a tájékoztatást. Még valaki szeretne hozzászólni esetleg? Jó. Ez volt tehát az első eszmecsere. Július 14-én délig kell, déli kell benyújtatni a módosítókat. Ezeket szeptember 3-án fogjuk megbeszélni, és eh, szeptember végén lesz az Inkóban a szavazás. Azt hiszem, jól állunk tehát le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot. A végé felé járunk az ülésnek, egyéb kérdésekre kerül sor. Még valaki szeretne hozzászólni egyéb kérdésekbe? A következő ülésünk július 15-e délelőtt 9 óra, és mindenkit szeretettel várok ott. Köszönöm szépen!